államra hatással van. Kötelességük, hogy legyen egy B-tervük, ennyivel tartoznak az embereknek. Beszéljenek erről. Köszönöm szépen. Gál Perc asszony következik. Köszönöm szépen, tiszteltem.